Uh, so good morning everybody. Uh... Üdvözlök mindenkit. Kérem, hogy foglalja mindenki helyet, hogy az IMCO szakbizottság második ülését kezdjük el. Különösen szeretném üdvözölni a látogatóink között a török versenyjogi hivatal, hatóság képviselőit, és azért jöttek el, hogy az EU versenyjogát részletesebben megismerhessék, úgyhogy külön üdvözlöm Önöket. Nem konkrétan versenyjogi kérdésekkel foglalkozunk, de biztos, hogy a véleményeinkben is nagyon sok érdekes dolgot találhatnak majd. Buzoly úr véleményében, ahol az EU jogszabályok alkalmazásának nyomon követéséről fogunk beszélni és szeretném felhívni a figyelmet, hogy 11 órakor lesz egy előadás a reklámok hatásáról a fogyasztói viselkedésre. Két érdekes kutatási anyagot szeretnénk bemutatni. Zsüvan kolléga véleményébe fogják ezt beépíteni a reklámok hatásáról a fogyasztói viselkedésre. Tehát ezt 11 óra körül kezdjük el ezt az anyagot. Mielőtt megadom a szót Buzoly úrnak, elmondanám, hogy másfél órás koordinátorok ülését tartottunk most reggel, és a hivatalos döntésekről minden képviselőt tájékoztatni fogunk. A következő ülésünk a mai ülés után, szeptember másodikán csütörtökön lesz, 10 órakor kezdünk. Ott fogjuk Rúra úrtól a költségvetésre vonatkozó véleményéről szavazni, tehát tízkor kezdjük majd a szeptember másodikai ülést, és lesz egy zártkorű ülés a fogyasztói jogokról a nem hivatalos ülés után. Most pedig, ami a szakbizottságunk véleményét illeti, a Buzoly úr az előadó, az EU jogszabályok alkalmazásának nyomon követéséről szóló 26. éves jelentéssel kapcsolatban, és utána megkérem majd, hogy a többi frakció képviselő és árnyék jelentéstevők is mondják el a véleményüket. Először Buzoly úrnak adom meg a szót, ha jól tudom, Repti úr, Rüle asszony is itt van, és más előadót, árnyék előadót most nem látok, de meglátjuk, hogy addig hogy alakul a dolog. Talán az EPP-ből is valaki szeretne majd hozzászólni. Buzoly úr! Köszönöm, elnök úr. A 26. éves jelentés rendkívül fontos a szakbizottságunk szempontjából, hiszen az egységes piacra kapcsolatos probléma gyakran abból adódik, hogy nem megfelelően alkalmazzák, követik nyomon a jogszabályokat, az EU-s jogszabályokat. Nem önmagáért szóló jogszabályokról van szó, az a célja, hogy a belső piac minden előnyét az állampolgárokhoz eljuttassuk, az EU megfelelő, az EU jogszabályok megfelelő alkalmazásának köszönhetően. Az egységes piacsal kapcsolatban már többször beszéltünk arról, hogy Mario Montinak milyen igaza van abban, hogy meg kell erősíteni az EU jogszabályok alkalmazását azért, hogy a belső piac jobban működjön. Személy szerint azt gondolom, hogy mindent meg kell tennünk azért, hogy javítsunk az EU jogszabályok alkalmazásán, ezért a javaslataim, ami a véleménytervezetben benne találhatóak, a Monti jelentésből vett, merítettek gondolatokat. A véleménytervezet tudom, hogy elég sok módosítót fog majd magával vonni, és minden kollégával, árnyék jelentéstevővel nagyon szívesen együttműködök a módosítókkal kapcsolatban. Először is ki kell, hogy emeljem, hogy milyen előrelépéseket sikerült elérni. Valóban ami a szabálysértési eljárásokat illeti, megnőtt ezeknek, jelentősen megnőtt a számuk a nem megfelelő alkalmazás miatt, és még azt meg kell látnunk, hogy hogyan tudják a tagállamok alkalmazni az irányelveket, hiszen most kevesebb irányelvet kell átültetniük, mint 2007-ben. A szolgáltatásra vonatkozóan, a szolgáltatás irányelvre vonatkozóan már sokat beszéltünk, aztán ami a szakmai besorolásokkal kapcsolatos kérdés illeti, arról is beszéltünk, a közbeszerzés is egy jó példa, és tehát nagyon komoly jogszabályokat fogadtak el az európai intézmények, amelyeket nem ültettek még el teljesen, és nem alkalmaznak teljes mértékben a tagállamok. A tagállamoktól a legpozitívabb megközelítést várom. Szeretném, hogyha a tagállamok komolyabban vennék az alkalmazást, hiszen rendkívül bonyolult folyamatról van szó. Figyelembe kell vennünk azt a tényt, hogy ha nem ültetjük át az irányelveket határidőre, vagy nem megfelelően ültetjük át, akkor az állampolgároktól megvonjuk a lehetőséget, hogy éljenek a jogaikkal. És még valamit szeretnék kiemelni. Nem csak a tagállamokat lehet hibáztatni, hiszen nem ők az egyedüli felelősök. Éppen ezért minnyájunknak vállalnunk kell azt, hogy teszünk azért, hogy javítsunk a helyzeten. Az európai intézményeknek meg kell próbálni jog, jobban ö, jogszabályozni a korrelációs táblázatokkal ö, korrelációs táblázatok segítségével, és így lehet szintén elősegíteni a megfelelő alkalmazást és átültetést. A nemzeti parlamenteket is be kell vonni, és teljes mértékben ki kell használni az új Lisszaboni alapszerződés lehetőségeit. A belső piaci fórum, amit most ősszel fogunk először megszervezni, remélem, hogy ez egy éves, nagyon fontos eseménye lesz a szakbizottságunknak, amit a bizottsággal és a tanácssal közösen szervezünk, és ez jó lehetőség kell, hogy legyen a jelenlegi helyzet javítására, és arra, hogy megbeszéljünk néhány problémát a nemzeti parlamentek képviselőivel. Végül, de nem utolsó sorban még egyszer szeretném kiemelni, hogy milyen fontos a belső piac tanácsadó szolgálatai és a fogyasztói piac Szóval kapcsolatos intézkedések az EU kísérleti projekt, a Szolvét is rendkívül fontosak, pont azért, mert ezáltal a polgárok is jobban megismerik a jogaikat az egységes piacon belül, és jobban ki tudnak állni a jogaikért. Ezek azok az elképzelések, amiket ma beszerettem volna mutatni önöknek, és nagyon szívesen meghallgatom mindenki véleményét ezen fontos kérdéssel kapcsolatban. Ha jól látom, a véleményt szeptember 30-án tervezik szavazni, úgyhogy ezért kérem az árnyék jelentéstevőket, hogy délután találkozzunk és beszéljük meg egymás között az összes részletet. Az IMKO titkárság munkáját is megköszönöm, Rosszett úr munkáját, és nagyon várom, hogy az árnyék jelentéstevők hogyan vélekednek a véleményről. Köszönöm, elnök úr. Uh, thank you very much indeed. Köszönöm szépen, Buzoly úr. Az árnyék tevő éppen most érkezett meg, megpróbál először leülni és lenyugodni, akkor három percet adok neki, és addig Rápti asszony fog reagálni, aztán pedig Csiszkovszki úr, Rüle asszony és Májer úr következik felszólalásra. Van valaki még, aki szeretne hozzászólni? Akkor Rápti, kolléganő. Kedves kollégák, Buszói kollégának szeretném megköszönni az elvégzett munkát, másokhoz hasonlóan nagyon szorosan követtem figyelemmel munkáját korábbi beszámolók során is, és elmondhatom, hogy prezentációja és az információk összeállítása, amelyet elkészített, nagyon nagy segítség volt számunkra. Az ő által elkészített szöveg szintén nagyon jó alap a vita számára. Néhány pontot szeretnék kiemelni. Az európai jog megvalósításának mechanizmusai, ez nagyon fontos, ami még nem valósult meg, a kölcsös értékelés mechanizmusa a szolgáltató irányelv alapján. Ezt még tesztelnünk kell, hogy meg tudjuk állapítani, hogy ezt hogyan tudjuk még kibővíteni, ezt a gyakorlatba ültetést nagyon fontosnak tartom, hogy azokat a mechanizmusokat, amelyek már léteznek, értékeljük is, pontosan értékeljük, hiszen a mechanizmusok nem csak úgy léteznek magukban, hanem a polgárokat kell, hogy szolgálják, és a mi célunk szerintem a hatékonyság kell, hogy legyen. Nem arról van szó, nem az a cél, hogy egyre több bürokráciát teremtsünk, és a plusz bürokrácia több terhet rójon ránk, hanem azt gondolom, hogy az ilyen értékelések már meg is hozták az első pozitív eredményeket, például az EU Pilot esetében, és át kellene gondolni, hogy nem tudjuk ezt minden tagállamra kiterjeszteni. Fontosnak tartom továbbá, hogy a nemzeti hatóságokkal szorosabb együttműködés legyen nemzeti és helyi szinten egyaránt. Ezen kívül fontosnak tartom továbbá, hogy ha azt mondjuk, hogy egy nagyon fontos ügy a fogyasztók szempontjából, vagy egy nagyon fontos ügy áll fenn, akkor ezt tényleg figyelembe vegyék. Ez egy demokratikus eszköz, amely a szociális együttműködést támogatja, és azt mutatja, hogy az EU valóban a polgárai mellett áll. Ezt azért fogjuk tudni megvalósítani, mert olyan szankciókat teremtünk, amelyek a közös piac sértését tiltják, vagy akadályozzák, hogyha szükséges. És itt a szociáldemokrata frakció nevében szólok, de görög is vagyok, és Görögország olyan ország, amely még nem lépett a, annyira előre az európai jog implementálása terén, és úgy gondolom, hogy nagyon fontos számomra, ahogy a bizottság is hangsúlyozta, hogy a bizottságnak nem kellene visszariadnia a szankciók bevezetésétől, amennyiben ezek szükségesek. És úgy gondolom, hogy az Európai Parlament nyomást tud gyakorolni, és kell is nyomást gyakorolnia az Európai Bizottságra, hogy az európai jog minden tagállamban biztosított legyen, az európai jog megvalósulása, és a bizottságnak szankciókat is kell alkalmaznia, amennyiben a jogot nem tartják be. Kedves kollégák, most nem szeretnék kitérni a módosítási javaslatokra, amelyek nagyon értékesek. Néhány pontot szeretnék megjegyezni, de szerintem jobb lenne, hogyha ezt 17 órakor tennék meg, amikor az árnyék jelentéstevők találkoznak, és akkor tényleg elmélyedhetünk a részletekbe, és megpróbálhatjuk lehetőleg jobban előkészíteni a szeptemberi ülésünket. Még egyszer nagyon szépen köszönöm a nagyon jó szöveget és a munkát. Köszönöm, elnök úr. Uh, thank you, Mrs. Köszönöm, Rapti asszony. Szörcsöszkowski úr kapja meg most a szót. Először is elnézést kérek, hogy késtem. Az Alkotmányügyi Bizottságban dolgoztam, ahol az EPP-nek a koordinátor helyettese vagyok, és a belga soros elnökséggel találkoztunk, úgyhogy nem tudtam korábban megérkezni. Először is köszönöm a vélemény megírójának a kiváló munkát. A véleménytervezetet dicsérhetjük, hiszen nagyon pontos, nagyon jó munka, és különösen a jogszabályok alkalmazásának ellenőrzése ugye a mi bizottságunk szívügye. Nagyon pontos tehát a vélemény, és pontosan az a jó benne, hogy a, az egésznek a mechanikájára próbál koncentrálni az intézményközi dialógusra, stb. Egyedül az a gondom bizonyos módosításokkal, hogy a végén egyszerűen túlságosan mélyen belemélyed például a, például a közbeszélszerzés kérdésébe. És úgy a mi álláspontunk például a közbeszerzés vagy a szakmák el, kölcsönös elismerése kérdésében eléggé szétágazó lehet. Az ön néhány módosításai kiváló módosításaim belül a a jelentés bírálja tulajdonképpen, és nem vagyok benne biztos, hogy e, erre ki kellene ennek terjednie. Tehát, hogy a lényegi kérdéseket a jelentésben talán nem kéne bírálni. Ez az egyetlen bíráló megjegyzésem. Nagyjából egészében azt mondom, hogy a vélemény kiváló, és jó irányba halad, a módosítók is ugyanígy, és azt hiszem, hogy jól kifejezi a bizottságunk véleményét, és kifejezi azt, hogy szerintünk is jól megerősíteni a javasolt jogszabályt. Köszönöm szépen. Rülászony. Ich möchte mich auch beim Berichterstatter én is köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnek, ez a jelentés kiváló, és hangsúlyoznám, amit ír. A táblázatokkal kapcsolatban mindig problémáink vannak a mérő eszközökkel például, hogy a tanács nem szeretné ezt a táblázatot elismerni, ezért a hármas pontot nagyon támogatom. Az ötös pontnál megjegyzésem van, az az ötlet, hogy kölcsönös ellenőrzést hagyjunk végre, az nagyon jó, de az első beszámolók alapján bürokratikus problémákhoz vezetne ez. Meg kell vonnunk a határokat, és meg kell néznünk, hogy minden például minden temetővel kapcsolatos módosítást továbbítanunk kell a bizottságnak, vagy pedig a utcai lámpák kérdését is. Tehát a kérdés, hogy ezeket mennyire kell továbbítanunk a bizottságnak, vagy pedig elég, hogyha csak az alsóbb hatóságok szintjén megáll. Tehát az ötös pontot így hagynám, de azért meg kell húznunk a határokat, hogy ne legyen túl nagy megterhelés, és ne, ne éppen az ellenkezőjét érjük el annak, mint amit szerettünk volna. A nyolcas pontot is fontosnak tartom. A parlament megerősítésékor még a, bevenném azt, hogy az implementáció és a jog átültetése területén mennyire fontos kérdések merültek fel. Már a public procurement-nél is beszéltünk erről, a kvalifikáció, képzettsége, kölcsönös elismerésekor is szó volt erről, és ez szerintem azért is fontos ennyire, mert ezek a beszámolók mutatják is, hogy a törvényhozásban is probléma van, hogyha a megvalósításban is probléma van. Az utolsó pontom ezzel kapcsolatban szeretném a felkérni a bizottságot valamire, felszólítani, hogy mielőtt egyes ügyekbe bemélyülnénk, egyes ügyekben az alsó hatóságok véleményét is kérhetnénk, iránymutatását, mert hogyha túl korán csapunk rá valamire kalapáccsal, akkor az ellentétét érjük el annak, mint amit szerettünk volna. Meyer úr. Ja, Fazit. Köszönöm, elnök úr. Úgy gondolom, hogy a jelentéstövő nagyon jó ötleteket állított össze. Egy pontot szeretnék erősíteni, az európai jog átültetését, az információ adás kötelezettsége a polgárok számára a tagállamok részéről. Itt egy példát mondanék, a Small Claims történet, rendelet 2000 euróig saját európai bírósági eljárásunk van, de senki nem ismeri, se a bíróságok nem ismerik, bár meg kellene, hogy legyen náluk az erre vonatkozó űrlap, de nincs meg az ügyvédek sem ismerik ezt a törvényt, bár például nagyon jól lehetett volna ezt alkalmazni, vagy lehetne, ugyanis eh, az utasok jogainak érvényesítése szempontjából, például a vulkáni hamu felhőkkel kapcsolatosan sokan ott ragadtak bizonyos állomásokon. Milyen jogaik vannak? Nagyon problematikus ez, nagyon bonyolult. Például egy német eh, 2000 eurós követeléssel él egy holland légitársaságnál, és azt mondja az ügyvéd, hogy én nem ismerem ki magam a holland jogban, inkább átadom egy holland kollégának az ügyet. A holland kolléga azt mondja, hogy ez olyan sokba kerül nálam ez az ügy, mint amennyi a kártérítés összege lesz végül is. Ezért egy külön európai eljárást alapítottunk, és ez az ember Németországban is perelhetne, mert saját maga is képviselhetné az ügyét a saját helyi bírósága előtt, és valószínűleg meg is ítélnék neki a kártérítést, mert joga van rá. Tehát, alap, tehát megvan a joga, de hiányzik a népesség informálása az érintett körökben. És mivel, hogy a semmelyik tagállam nem valósítja ezt meg. A bizottságot kell felszólítanunk arra, hogy nyomást gyakoroljon a tagállamokra, hogy ismertessék a jogokat. Tehát nagyon jó jogi keretek vannak, de a megvalósítás még hiányzik, tehát ezen a ponton nagyon támogatnám a jelentéstevőt. Köszönöm. Uh, um, Köszönöm szépen. Szeretnék én is néhány megjegyzést tenni, hiszen az árnyék jelentéstevőnk nincs jelen. Először is azt hiszem, hogy a szakbizottságunk számára különösen az a fontos, hogy először készítettünk véleményt az, a közösségi jog alkalmazásáról szóló jelentéshez és az is jó, hogy a szolgáltatási irányelv aspektusai is belekerültek a jelentésbe egy tanulmány megemlítése által, és ezért úgy érzem, hogy igaza van a jelentés tevőnek abban, hogy bizonyos részleteket is belefoglalta a jelentésbe. Elég sok esettanulmányt foglal magában a jelentés, és sokban köze van a mi munkánknak is, mi munkánkhoz is ennek a jelentésnek. Például a belső piaci eredménytábla is szerepel benne, mint mérőeszköz. A belső piaci eredménytábláról szóló vitánk jó, hogyha megmutatkozik ebben. És el tudjuk mondani, hogy az átültetési hiány már nagyon alacsony, tehát az erről szóló jelentések vagy adatok annyira sokat nem mondanak már. Most inkább arra kéne koncentrálnunk, hogy, a, hogy mi a jogszabályok gyakorlati jelentése a helyszínen, mert lehet olyan tagállam, ahol szépen kipipálják, hogy minden jogszabályt átültettek, de hogyha emellett ugyanakkor mégsem alkalmazzák ezeket a jogszabályokat, akkor nem értünk el semmit. Tehát eltérés van a formális jelentések és a gyakorlati megvalósulás között, és ennek kell elsősorban megmutatkozni a vitában és a jelentésekben is úgy érzem, hogy például e a peer review, e, mint eszköz, és más eszközök is pontosan ezért nagyon fontosak. Mert az átültetés hatása az átültetés az olyan dolog, amit a, a tagállamok tisztviselői kell, hogy elvégezzenek, de a gyakorlati tapasztalat, ami majd azt mutatja meg, hogy hogy működnek ezek a jogszabályok, hogy a jogérvényesítő mechanizmusok, a jogérvényesítő testületek működnek-e, léteznek-e. Ezek a fontosak, és ezért is fontos, hogy a peer review jól működjön a tagállamok között. A tehát az egyik módosításban ezt is meg kellene említenünk, ugyanis a nemzeti parlamenteknek nagyon fontos itt a szerepe, sokkal jobban be kell vonnunk az átültetés ellenőrzésében be a nemzeti parlamenteket, ugyanis ennek politika jelentősége van. A parlamentközi üléseket tartottunk a szolgáltatási irányelvvel kapcsolatban is, és ezt nem minden tagállam támogatta megfelelőképpen. Néhány képviselő elmondta nekünk, hogy nem vonták be őket közvetlenül a szolgáltatási irányelvről szóló parlamenti vitákba nemzeti szinten. Például ez nagyon fontos kiegyensúlyozó eszköz intézkedés lenne. Tehát nagyon örülök neki, hogy elkészítette ezt a munkát, és köszönöm, hogy vezeti a munkáját, az erről szóló munkát. A bizottságnak van-e jelen képviselője? Mm, van, de nem akar hozzászólni. Krisztián Buzoly képviselő, akkor megkérdezem, hogy szeretné összefoglalni és lezárni a vitát, és elmondani, az üte, hogy az ütemterv hogy néz ki. Domnule președinte, le mulțumesc și raportorilor din umbră pentru aprecierile pe care le-au făcut la adresa Köszönöm az árnyék jelentőstevőknek a hozzászólásukat. A tervezettel kapcsolatban. Természetesen sok mindenen lehet még javítani. Mindenképpen korlátot jelent, hogy mekkora lehet ez a szöveg, úgyhogy hát vannak olyan megjegyzések, amiket már elköltünk az árnyék jelentéstevőknek módosító formájában, és még a jelentéstevő társaimtól várok más megjegyzéseket is. Rapti úr asszonynal egyetértek abban, hogy nem feltétlenül kell a büntetéseket és a szankciókat kérni, különösen a belső piac tekintetében, a szabálysértőkkel kapcsolatban. És igaza van Trakovszki úrnak is, hogy semlegesen kell fogalmaznunk bizonyos kérdésekben. Nem készítettem még nagyon sok jelentést és véleményt, de amikor ezt megtettem, akkor a szakbizottság azt mindig egyhangulag elszab, megszavazta, és mindig mindenki számára elfogadható kompromisszumra törekedtem. A személyes véleményem az, hogy jobb, hogyha több a rendelet, és nem több irányelvre van szükség az EU jogszabályokban, és azt tudom, hogy ezzel nem ért mindenki egyet a kollégáim közül, éppen ezért ezt a véleményet nem vettem be a véleménytervezetbe vagy a módosítók közé, mert azt szeretném, hogyha ezt a véleményt minden frakció elfogadná. Egyetértek teljesen azon, amit Rüle asszony mondott, mi szerint valóban sok probléma adódik abból, hogy hogyan szavazunk eredetileg egy adott irányelvről, és éppen ezért erőfeszítéseket kell tenni azért, hogy semmilyen mozgásteret ne adjunk az értelmezésre, és ami a nemzeti parlamentek elé kerülő jogszabályt illeti, legyen az egyértelmű. És mindez a korrelációs táblázatokra is ugyanúgy igaz. Egy további kérdés. Valóban hivatkoznunk kell az átültetett jogi aktusok gyakorlati kihatására. Ahogy azt Mayer úr is mondta, nagyon fontos a tájékoztatás az adott alkalmazandó jogszabályjal kapcsolatban, mert attól, hogy létezik valami, nagyon gyakran az európai állampolgárok nem élhetnek vele, mivel nem tudnak róla, hogy ez létezik. Még egyszer köszönöm a megjegyzéseket. Ahogy azt önök is tudják, a szavazás szeptember 30-án lesz, 4 órakor, délután 4 órakor, majd megnézzük a módosítókat, és szakbizottságban is szavazunk. Köszönöm. Uh, thank you very much indeed. Uh... Köszönöm szépen. Buzoly úr, azt gondolom, hogy ez nagyon fontos munka, és az ön kezében van ez a feladat, hogy a jogi ügyek szakbizottságában is megvédje az ügyet, és Hans Peter Mayer is biztos, hogy segíteni fog ebben önnek. Köszönöm. Nos, lépjünk át az délelőtti ülésünk utolsó napi rendi pontjára. Rendkívül fontos anyagról van szó. Zsüván úr jelentéséhez, egy saját kezdeményezésű jelentéshez kapcsolódik a reklámok hatása a fogyasztói viselkedésre a témája, és a látogatón kedvéért, akik a College of Europe-tól vannak itt, el kell, hogy mondjam, hogy a saját kezdeményezésű jelentés egy olyan instrumentum, amivel most már rendelkezünk, és mindenképpen ezt szakértői véleményekkel is támogathatjuk ezen vélemények megírását, olyan eszközről van szó, amit talán a parlament jobban kihasználhatna a jövőben, és mi, a mi szakbizottságunk is nagyon hatékonyan használja ezt az eszközt, és remélem, hogy a délelőtt erről önök is meggyőződhetnek. Zsüván úr ősszel fogja véglegesíteni a jelentését, és majd utána fogunk róla szavazni. Ma délelőtt két tanulmányt fogunk bemutatni, amit mindenki megkapott, itt láthatják őket. Azt hiszem, hogy most osztják ki ezeket a teremben. Az egyik a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok tekintetében a reklámozásra vonatkozó rendelkezések helyzete, és a másik pedig az internetes félrevezető reklámozásra vonatkozó anyag. A jelentéstevő Zsiván urat kérdezem, hogy szeretné-e bemutatni ezen tanulmányokat, vagy először hallgassuk meg a bemutatást, és utána fog hozzászólni. Így lesz akkor rendben. Akkor a szakértőkhöz fordulnék, itt az én jobb kezem felől ülnek ők. Susan Augenhofer professzorasszony a Humboldt Egyetemről, Berlinből. Tudom, hogy már korábban is volt itt a parlamentben, és üdvözlöm, mint a tanulmány főszerzőjét, és munkatársait is üdvözlöm, Jan Kárból, aki az információs joganyagokra vonatkozó tiszteletbeli professzor az Amsterdami Egyetemen, és Frank Elevert, aki a Civic Consulting egyik alapító tagja, és aki szintén illetékes a tanulmányjal kapcsolatban. Tudom, hogy rendkívül nagy tapasztalata van már a Szankó főigazgatóságnak és a parlamentnek is készített több tanulmányt, és rendkívül jól ismeri a területeket, úgyhogy mindhármójukat nagyon szívélyesen üdvözlöm. Azt hiszem, hogy a fóliákat most már a képernyőkön láthatjuk, úgyhogy kérem professzorasszonyt, hogy most mutassa be a tanulmányokat. Good morning. Thank you for inviting me today to present some... Üdvözlök mindenkit! Szeretném a két tanulmány legfőbb eredményeit most bemutatni. Az első a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat irányelv, röviden angol rövidítés szerint az UCPD eredményeit szeretném ismertetni, másik pedig az UCPD-vel kapcsolatos rendelkezések végrehajtásának a helyzete. Először is az érintett feleknek kiküldött kérdőívekről szeretnék beszélni, amit hat tagállamban küldtünk ki. Ami a bemutatás felépítését illeti, ez a következő lesz. A kiinduló pont az UCPD irányelv lesz maga, majd utána három kérdésről fogunk beszélni, a végrehajtással, az alkalmazással kapcsolatos helyzet ismertetése, a végrehajtás és az érvényesítése kapcsolatos problémák, valamint az önszabályozó szervek szerepe a reklámozásban. Általános perspektívából közelítjük meg először, utána pedig az internetes félrevezető reklámozásra fogok rátérni. Az UCPD-t 2005 májusában hagyták jóvá, és következő fóliát kérem. Tehát az UCPD-t 2005 májusában hagyták jóvá, és a tagállamoknak a nemzeti jogszabályaikban 2007. június 12-éig kellett végrehajtani, és 2007. december 12-től kellett alkalmazniuk. Sajnos az Egyesült Királyságban az átültetés késedelmes volt, és mostanra viszont már az UCPD-t minden tagállam alkalmazza. Az UCPD célkitűzése az, amit ezt az irányelv is tartalmazza, hogy teljes mértékben harmonizálják a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó joganyagot, amely a fogyasztók gazdasági érdekeit sértheti, ideértve a reklámozást és egyéb, eszköz, egyéb területeket, és nagyon sok akadályt állíthatnak mindezek a fogyasztókkal kapcsolatban. és ezzel kapcsolatban az UCPD korlátozásokat fogalmaz meg. Ez csak a fogyasztók gazdasági érdekeit sértő gyakorlatokra érvényes, tehát a kereskedelmi gyakorlatokra nem vonatkozik olyan helyzetben, hogyha ez business to business, azaz B2B kapcsolatokra vonatkozik az ízléssel és a decens viselkedéssel kapcsolatban. Ezért a tagállamokat kötelezi, hogy az UCPD szabályokat alkalmazzák, tehát a fogyasztó számára kedvezőbb szabályokat szabad a tagállamoknak ettől bevezetniük. A korlátozások ellenére nem szabad, hogy ez az egyéni fellépés szempontjából ne egyezzen meg az irányelvben tartalmazott eszközökkel bizonyos termékek tekintetében. Az UCPD egy nagy általános záradékot, két kis általános záradékot tartalmaz, valamint egy mellékletet, egy fekete listát. Itt a félrevezető, illetve helytelen kereskedelmi gyakorlatok vannak felsorolva, amelyek minden körülmények között tisztességetelennek szám, számítanak. A két kis általános záradék pedig a félrevezető, illetve az agresszív gyakorlatokra vonat, vonatkozik. Egy, egy biztonsági háló tulajdonképpen, és csak akkor alkalmazzák, hogyha olyan gyakorlatot tapasztalnak, amely semmiféle listán nem szerepel, tehát nem tartozik se a nagy általános, se a két kisebb általános záradék alá. A tagállamok két fő kérdésre kellett, hogy válaszoljanak, hol és milyen módon hajtják végre az UCPD-t. A technikai megoldások nagyon nagy különbséget mutatnak bizonyos tagállamok, a már jelenleg is érvényes jogszabályokba, például a tisztességtelen versenyről szóló jogszabályokba, vagy a fogyasztóvédelmi jogszabályokba építették be az irányelvet, más tagállamok pedig esetleg rendeletet hoztak, amely tulajdonképpen csak lemásolja az UCPD rendelkezéseit. Az UCPD, ahogy már mondtam, csak az üzlet, üzletektől a fogyasztóhoz irányuló végfogyasztói tranzakciókra vonatkozik. Vannak, és, és a legtöbb tagállam ilyen szűk hatállyal ö, hajtotta végre. A Franciaországban azonban például az UCPD-t a fogyasztóvédelmi törvényekbe építették be, de kiterjesztették például a félrevezető reklámok területén az üzletek közötti tevékenységre is. A problémákkal kapcsolatban először tekintsük, be, tekintsük meg az interneten létező félrevezető reklámozás tevékenységet. Az UCPD-ben a kettes cikkben úgy határozzák meg ezt, hogy ez egy olyan kapcsolatfelvétel, kereskedelmi kommunikáció, vagy marketing, vagy reklámtevékenység, ahol a gyártó kapcsolatba kerül a fogyasztóval. A félrevezető reklámozás ezért félrevezető tevékenységnek számít a hat, hatos cikk értelmében, félrevezető elhallgatásnak a hetes cikk értelmében, és az általános záradék értelmében is félre és tisztességtelennek bizonyul. 23 olyan kereskedelmi tevékenység van, amit félrevezetőnek, és ezért minden körülmények között tisztességtelennek le kell tartani. Az UCPD megtiltja az ilyesfajta reklámozást, és az interneten történő reklámozással ugyanúgy foglalkozik, mint bármilyen más fórumon vagy formában megjelenő reklámmal de az internet mindig új marketing technikákat fejleszt ki, és ezek új piaci szereplőkhez fordulnak. Ez tehát további kutatásra szorul még, hogy ennek milyen lehetséges következményei, illetve jogi következményei lehetnek nem tudjuk egyelőre még megítélni, hogy a jövőbeni fejlődések lefedésére az UCPD elég rugalmas-e. Az általános záradékra azt mondhatjuk, hogy az megfelelően fogja kezelni ezeket a valószínűleg ezeket a problémákat. Az internetes félevezető reklámozásnak ugyanazoknak a követelményeknek kell megfelelni, mint a többinek, tehát Például, hogyha azt mondja egy cég, hogy mindenféle fürdőszobai, fürdőszobával kapcsolatos termék árengedménye kapható, akkor az vérvezető reklám, hogyha vannak olyan termékek, amelyek ezek, ennek ellenére nem árengedményesek. És ez az interneten is ugyanígy érvényes, mint az újságokban. Három kategóriája van az internetes félrevezető reklámozásnak. Az inter, azok a végrehajtó testületek, amelyeket meginterjúvoltunk, azt mondják, hogy nincsen igazából megítélhető tendencia, de azt látják, hogy a rejtett reklámozás mértéke növekszik az interneten, tehát ez olyan reklám, amikor tulajdonképpen nem fedi fel a fogyasztó előtt, hogy kereskedelmi célú információról van szó például a YouTube-on olyan termékeket említenek meg, amely nem reklámozási céllal kerül megemlítésre, de mégiscsak így működik. Ez a fajta rejtett reklámozás úgy tűnik, hogy nagyon nehezen felfedezhető, de például, hogyha egy termékről szóló beszámoló gyanúsnak tűnik, akkor nem lehet mindig kideríteni, hogy a gyártó fizetette ezért a termék leírásért, vagy nem. E, a holland fogyasztóvédelmi testületek fényképezésről szólnak, amikor fiatalokat megkeresnek bizonyos ügynökségek, meghívják őket, hogy fotókat készítsenek róluk, és modellkarriert, fotomodellkarriert ígérnek nekik, de pénzt kérnek tőlük azért, hogy részt vehessenek ebben. Van még egy más formája is az internetes félrevezető reklámozásnak, például a minőségi, minőségi címkék használatában. Például arról lehet szó, hogy olyan üzletek, olyan reklámozók használják a minőségű, minőségi címkét, a, olyan minőségi címkét használnak, amihez nincs joguk, például egy négy csillagos hotel öt csillagosnak mondja magát. Vagy olyan, olyan információkat adnak magukról az, a vállalatok, amelyek, amelyek már nem érvényesek, amelyek régebbi információk. És sokszor ez azt a hatást kelti a fogyasztóban, hogy bizonyos minőségi követelményeknek megfelelnek ezek az üzletek, és ezért joguk van használni a különböző minőségi címkéket, holott ez nincs így. Például valaki egy saját készítésű címkét készít, és, és ezzel valamiféle minőséget eh, indikál, vagy reklámoz, holott a szolgáltatás minősége, az áru minősége nem felel meg igazából ennek. Az internetes félrevezető reklámozások, félrevezető árak, a félrevezető árok, árakra is vonatkoznak. Az interneten három ilyen csoport van. Az egy első csoport azok az esetek, azokat az eseteket foglalja magába, hogy az összeg, amelyet az interneten látunk, nem, nem fej, adja vissza a teljes összeget, amit a fogyasztó aztán figyel, fizet, fizetni köteles, és csak az áru megvétele után derül ki, hogy vannak még további összegek. A reklámok olyan reklámok is vannak, amelyek bizonyos időszakra vonatkoznak, és az az időszak letelte után jönnek a kiegészítő összegek hozzá a fizetendő összeghez. Másik kategória az, ahol ingyen fizetésmentesen reklámoznak különböző szolgáltatásokat, például zene letöltése, vagy szövegüzenetek küldése, amelyről azt állítja a reklám, hogy ezek költségmentesek, ingyenesek, de a fogyasztó ugyanakkor ki kell, hogy töltsön egy bizonyos, bizonyos információkat kell, hogy adjon a szolgáltatónak, és amikor ezt az információt elküldi, akkor értesíti az kereskedő arról, hogy szerződést kötött, és ennek értelmében bizonyos fizetésre kötelezik. De ez már, csak, ez már csak akkor derül ki, amikor már nem állhat el a szerződéstől, és sokszor csak kisbetűvel van jelen a honlapon és csak akkor informálják a fogyasztót a szerződésről, amikor már megkapta a számlát. Általában, hogyha nem hajlandó fizetni, akkor pedig az a fenyegetik, hogy meg fogja őket keresni az ügyvédjük ezeket a kereskedőket nevezik család, vagy kereskedőknek. A harmadik, a harmadik csoport az ár összehasonlításokat foglalja magába. Az összehasonlít, ár összehasonlító árak is tartalmazhatnak félrevezető információkat. Például a, arról van szó, hogy nem, nem található meg az adott oldal, és az is előfordulhat, hogy az oldal üzleti modellje, modelljéről hiányoznak az információk. Másodszor a, az ilyen ár összehasonlításokat alá kell támasztani, és minden olyan tényt meg kell jelentetni, amely fontos a fogyasztónak. Tehát például a, a reklámozott szerződés minimum, minimum időtartamát is tartalmaznia kell ezeknek, és az előző ára kapcsolatos részleteket is tartalmaznia kéne az ilyenfajta reklámoknak. Akkor most térjünk tovább azokra a problémákra és kihívásokra, amelyek az UCPD meg végrehajtásával kapcsolatosak a meginterjú volt érdekeltek szerint nagyon nagy a jogi jogbizonytalanság. A jogbizonytalanság elsősorban annak köszönhető, hogy nagyon gyengék a megfogalmazások az általános záradékokban. A fekete listára tétel sem működik annyira hatékonyan, mivel hogy itt is vannak olyan definíciók, amelyeket különbözőképpen lehet értelmezni. Azon kívül a, az első mellékletben különböző, kör, különböző követelmények vannak, amelyek szintén nincsenek megfelelően alkalmazva, <clears throat> és a hetedik a a hetedik cikkben is jogbizonytalanságot okozhat a, az, ennek a tartalma. Nem egészen világos, hogy milyen gyakorlatok tarthatok agresszívnek, hiszen ezek a, a helyes viselkedéssel kapcsolatos tagállami felfogások különbségei miatt is különbözők lehetnek. Mit tudunk ennek, ellené, ennek ellenében tenni? Hogy tudjuk csökkenteni a jogbizonytalanságot? A bizottság tudja, hogy néhány érdekelt útmutatókat bocsátott ki az üzleti életre, és a fogyasztókra nézve is vannak olyan nemzeti útmutatók, amelyek E, már léteznek, de ez nem járul hozzá ahhoz, hogy európai is meg tudjuk ezt a problémát közelíteni. <clears throat> Egy adatbázist kellene létrehozni, amely tartalmazza ezeket az útmutatókat, és ezeket le is fordítja például angolra, hiszen egy ilyen adatbázis segítene az európai szintű tájékoztatásban. Egy, ezt, az állap, ezt az adatbázist már elkezdték megalkotni, és körülbelül októberre lesz majd kész. A, az irányelv egységes megvalósítása nem, nem, nem lesz egyébként lehetséges. <clears throat> A teljes harmonázió, harmonizáció azt követeli meg, hogy a nemzeti jogba átültessék az irányelvet, és, és ne térjenek el az irányelv követelményeitől. Ami a végrehajtást illeti, a nemzeti jogszabályok módosítására is szükség van, amennyiben azok nem felelnek meg az UCPD előírásainak. Tovább kell még vizsgálni ezt a kérdést, miszerint minden tagállamnak sikerült-e ezen módosításokat megtennie. Eddig az Európai Bíróság három előzetes döntéshozatali eljárást indított, mivel a tagállamok nem ö, alkalmazták az UCPD-ben előírt ö, rendelkezéseket. Ezen három előzetes ö, döntéshozatali eljárás még folyamatban van, a bíróság előtt van, és a bíróság fog dönteni arról, hogy a nemzeti jogszabályok ö, meg, ö, sértik-e az UCPD el, ö, rendelkezéseit, ami ahogy ezt az irányelv is előírja, teljes harmonizációt követel meg, és csak az egyes mellékletben listázott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat kell minden körülmények között tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak tekinteni. A többi csak akkor tisztességtelen, hogyha az általános záradékok alapján azt így határozták meg. Ha ilyen rendelkezések vagy más rendelkezések élnek egy nemzeti jogszabályban, amelyek nem felelnek meg az UCPD-ben, és a teljes harmonizációt nem tükrözik, akkor ezen módosítani kell. Mint már mondtam, még a bíróság előtt van ez a három eljárás, és további problémát tükröznek ezek az UCPD alkalmazásával kapcsolatban bizonyos tagállamokban. Az érintett rendelkezés amely az újságokban betiltott bónuszokra vonatkozik, szintén a B2B viszonylatra is vonatkozik. Ezen kívül az osztrák kormány azt mondta, hogy az osztrák rendelkezésnek nem csak az a célja, hogy a fogyasztókat védje, hanem az is, hogy a kis versenytársakat is védje a túlságosan nagy árkülönbségektől. Az UCPD viszont a B2B viszonylatokra nem vonatkozik. Ennek ellenére a fogyasztók védelme a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatból abban is védelmet nyújthat, hogy a vállalkozásokat a tisztességtelen gyakorlattól megvédje. Mivel harmonizált szabványokat határoz meg az UCPD, ennél szigorúbb szabályokat a tagállamok nem vezethetnek be. Tehát a bíróság várhatóan úgy fog ítélkezni, hogy az osztrák rendelkezés megszegi az irányelvet. Ennek ellenére az osztrák jogalkotó a B2B viszonylatban alkalmazhat más rendelkezéseket, hiszen erre a területre a UCPD, az UCPD nem vonatkozik. Tehát a tagállamok a B2C-nál szigorúbb rendelkezéseket bevezethetnek a B2B viszonylatba. Ez is mutatja, hogy milyen nehéz a tagállamok helyzete, amikor azt kérik, hogy teljesen harmonizált irányelveket alkalmazzanak, amely csak a B2C területre vonatkozik. A hármas cikk kettes alrésze az UCPD-ből azt mondja, hogy a kötelmi jogra nem lehet, nem sértheti a kötelmi jogot, és csak egy kereskedelmi tranzakció után alkalmazandó, és elhangzott az az érvelés, hogy a nemzeti kötelmi jog alapján kell eljárni bizonyos helyzetekben, különösen az UCPD 7-es cikke mondja ki, hogy tiltott a félrevezető elhallgatások gyakorlata, és ez újdonság nagyon sok nemzeti kötelmi joghoz képest. Az UCPD 7-es cikke már most is befolyásolt egy most megszövegezés alatt álló referencia keretet. A, ez már most is befolyásolja a DCFR-t, és 12 jogorvoslatot tesz lehetővé. Most nézzük meg az UCPD érvényesítését. Ami az érvényesítést illeti, a 11-es cikk nagy mozgásteret hagy a tagállamoknak. A tagállami érvényesítő rendszerek tehát továbbra is eléggé eltérnek a adminisztratív jogi rendszerek, a civil jogrendszerek és az ezt ötvöző jogrendszerek között. Ami a civil rendszereket illeti, annak a kérdése, hogy a fogyasztóknak és a versenytársaknak van-e jogorvoslati lehetőségük, ezt különbözőképpen kezelik. Az UCPD alapján a tagállamok választhatnak, hogy az egyéni fogyasztóknak és a versenytársaknak adnak-e jogorvoslati lehetőséget, de nem kötelező ezt megtenniük. Például az ír fogyasztóvédelmi jogszabály 74. cikkében az UCPD alapján az egyéni fogyasztóknak van jogorvoslathoz lehetőségük. Lengyelországban az UCPD-t alkalmazó jogszabály is lehetőséget ad a fogyasztónak, hogy bírósághoz forduljon. Nagy eltérések vannak a nemzeti érvényesítő rendszerekben, ami az átültetésben is más-más szintet eredményezhet, hiszen más jogorvoslati gyakorlattal rendelkeznek az adott jogrendszer fényében a fogyasztók. A különböző érvényesítési rendszer miatt az fogyasztók fogyasztóvédelmi együttműködésre vonatkozó rendelet és a jogsértés megszüntetésére irányuló eljárásokra vonatkozó irányelv a már meglévő két jogszabály, és ami az egyéni érintetteket illeti, továbbra is nehézkes lesz számukra a határokon átnyúló jogorvoslat a nyelvi problémák miatt, és amiatt, hogy megtalálják, hogy pontosan az adott kereskedő melyik tagállamban található. Az érvényesítési problémáknál még el kell mondani, ami az internetet illeti, hogy a gyalárd kereskedők is külön problémát jelentenek, és feltüntethetnek ingyenes szolgáltatásnak olyat, ami egyáltalán nem ingyenes, és ezt a német fogyasztóvédő szervek is külön elemezték, és ami a profitok lefölözését, úgymond lefölözését illeti, ezeket is alkalmazzák, de nem egészen hatékonyak, ugyanis nagyon könnyű egy ilyen gyalátkereskedők bezárni egy üzletet, és máshol utána megjelenni. Ami a profitok lefölözése gyakorlatot illeti, és a német erre vonatkozó jogszabály lehet, hogy hasznos lesz, de bizonyos feltételek miatt ezt önmagában még egyelőre nem mondhatjuk, hogy sikeres lenne. Úgy tűnik, hogy az ilyen gyalátkereskedők elleni fellépésként talán a büntetőjog az, ami hatékonyabb lehet. Most pedig nézzük meg az önszabályozást. Az UCPD 10-es cikke alapján az önszabályozás és a jog érvényesítése a közigazgatási ügynökségek, hatóságok szerepe, és ez egy együtt közös lehetőség. Az UCPD azt mondja, hogy a tagállamok szabadon rendelkezhetnek az érintett gyakorlatokról, és hivatkozik egy olyan etikai kódexre, amely már többször előfordult, és ami a tízes cikk kettes a bekezdését illeti, az UCPD érvényesítését is ez érinti, és az UCPD nem helyettesítheti az egyéb jogi intézkedéseket. tehát továbbra is engedélyezi az önszabályozó testületek gyakorlatát. De ettől függetlenül még eltérések vannak az egyes tagállamok között. Ami az internetes reklámozást illeti, fel kell jegyeznünk, hogy nem minden önszabályozó kódex tartalmazza telemben, hogy mit jelent a tisztességtelen reklámozási gyakorlat, vannak olyan testületek, ahol csak a, az egészségügyi, az ízlésre és a decens viselkedésre vonatkozó kérdéseket tárgyalnak. És vannak olyan testületek, ahol a félrevezető reklámozással nem foglalkoznak, annak ellenére, hogy a, a törvénykönyvek alapján előírják azt, hogy a reklámozásnak tisztességesnek kell lennie. Alapvetően ö, olyan kérdésekkel ö, foglalkoznak ezen önszabályozó testületek, amelyek inkább az ízlésre és a decens viselkedésre vonatkoznak. Írországban viszont foglalkoznak a félrevezető reklamozással is, de vannak más korlátozások, amiket szintén figyelembe kell venni. Az Egyesült Királyságban az önszabályozó törvény nem rendelkezik a a honlapon megjelenített információkról. Ezért tehát bizonyos szerepet vállalhatnak a félrevezető reklámozással kapcsolatban, kivéve, hogyha gyaláb kereskedőkre is vonatkozik mindez. A bevált gyakorlatok marketing közleményben találhatunk információt az önszabályozó testületekre vonatkozóan, és hogy hogyan lehet az egyes ágazatok képviselőinek reklámozniuk magukat, és milyen digitális piaci közleményt kell előírni az önszabályozó testületekre vonatkozóan. Annak érdekében, hogy a helyzetet megjavítsuk, és annak érdekében egy jobb megérvényesítési rendszert kell fölállítanunk. A az önszabályozó testületek a könnyebb ügyekkel kell, hogy foglalkozzanak, hogy a nemzeti testületek foglalkozhassanak a, a bonyolultabb ügyekkel. Mindenképpen meg kell felelni az UCPD rendelkezéseinek, hogy ha a kódex az UCPD-ből indul ki, és azt tekinti minimális követelménynek, akkor Első lépésként a fogyasztók az önszabályozó testületekhez kell, hogy fordulhassanik, és fontos, hogy ingyenesen és név nélkül lehessen megtenni a panaszt az önszabályozó testületnél. Az is fontosnak tűnik, hogy az önszabályozó testület független legyen mindenféle befolyástól, és hatékony szankciói legyenek akkor, hogyha a vállalkozások nem hajlandók együttműködni vele. Hogyha az ön szabályozó testületek tevékenysége nem visz eredményre, akkor kell a nemzeti érvényesítő rendszerhez tovább utalni az ügyet. A, az önszabályozó testületek úgy tűnik, hogy a határokon átnyúló ügyeket is sikerrel tudják kezelni. Bizonyos tagállamokban ez a rendszer már is létezik, de nem mindegyik foglalja magában mindenféle fajta kereskedelmi gyakorlatot tehát inkább közmegegyezés kérdés, hogy mi tartozik oda, mint formális megállapodásé. A tízes cikk értelmében utal, utalni lehet minden esetet, a nemzeti testületekhez, de ez a galát kereskedőkre nem fog működni, mert ők nem írtak alá semmiféle megállapodást. Tehát komolyabb szankciókra van szükség, mint amit az önszabályozó testületek tudnak elérni. Egységesen kell megközelíteni a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat. A reklámozással kapcsolatos önszabályozó testületek azt is elhatározhatják, hogy a félrevezető reklámozást úgy, úgy előzik meg, hogy mindenképpen e, ösztönzik a tisztességes viselkedést, e, ahogy tudják. Elnök, köszönöm szépen professzor asszony ezt az igen átfogó és kicsit provokatív e, hangvételű jelentést is. Zsuván jelentése, úr jelentése nagyon fontos. Ebből a szempontból is érdekes az anyag, de a fogyasztóvédelmi jogi jelentés szempontjából is nagyon fontos, és a harmonizáció itt különösen erős szerepet játszik. Nagyon fontosak az ön megjegyzései, például a hatály kérdése, és az, hogy az üzletek közötti, illetve az üzleti és üzletek és fogyasztók közötti ügyletekre mi vonatkozik. Úgy látszik, hogy az osztrák hatóságok például az üzletek közötti ö, ö, viszonyokban sikerrel megvalósították a teljes harmonizációt, és ezen igenis el tudunk gondolkozni. Úgy gondolom, hogy most lesz időnk arra, hogy a bizottság is hozzászóljon, és nem tudom, hogy valaki kíván-e az együttműködés közül hozzászólni, vagy kiegészíteni a mondottakat bármivel. Kérdések. Jó, akkor először kezdjük el a kérdéseket. Akkor először most a jelentéstevőnek adom meg a szót, hogy ő tegyen megjegyzéseket, illetve kérdéseket tegyen föl, és majd aztán a bizottság is szót fog kapni, valamint a bármelyik más képviselő, aki valamilyen kérdést fel, tud teren, fel, fel szeretne tenni, meg fogja kapni a szót. Tehát Zsivan úr fogja megkapni a szót, utána pedig Rüle asszony, Styler asszony, és aki még szeretne hozzászólni a témához. De először is Zsivan úré a szó. Köszönöm, elnök úr, köszönöm a kiértékelő feljegyzését, a rendkívül jó minőségű munkát. Mivel nagyon bonyolult, összetett kérdésről van szó, hadd foglalkozzak három kérdéssel, amit szeretnék most feltenni önnek. Az első az önszabályozásra vonatkozik. Azt mondja, hogy az önszabályozó rendelkezések és eljárások működnek minden tagállamban. Az én információim lehet, hogy ezek nem helyesek, ezért kérem az önvéleményet. Inkább arra vonatkoznak, hogy bizonyos tagállamokban még nincsen önszabályozó testület. Ciprus, Málta, Észtország, Lettország, és Dániában állítólag csak most kezdik létrehozni ezt az önszabályozó testületet. Szeretném tudni, hogy mi az igazság, hiszen ön szerint minden tagállamban már létezik ilyen testület. Ez volt az első kérdés. Elnök úr, talán csoportosítanám ezt a ezen kérdéseket. A második kérdésem nem a B2C, hanem a C2C viszonylatra vonatkozik mi is lehet ez a C2C. Valójában az interneten jelentősen megnőtt, hát pontosan erről szól az internet, az egyes kérdésekről a különböző viták elterjedtek, és jelenleg a társadalmak nagyon kitettek a bizonyos hírnével kapcsolatos kérdéseknek, például a Perrier vállalat, ez a híres szénsavas ásványvíz gyártó vállalat több százezer terméket kellett, hogy bevonjon, és emiatt a részvényei jelentősen veszítettek értékéből, mert egy híresztelés arról szólt, hogy valamilyen veszélyes anyagot tartalmazott az ásványvíz, és ennek rendkívül komoly következményei volt a vállalatra vonatkozóan, annak ellenére, hogy nem volt igaz. Tehát a reklámozás is éppen ezért talán újra kellene definiálni. Hogyha én azt mondom, hogy az ön éttermében voltam, és szörnyű rossz ott az, az étel, és ezzel így ellen reklámot indítok. Ezt egyelőre a reklám jelenlegi definíció alapján nem tekinthetjük reklámnak, és ezt szabadon lehet ezt a gyakorlatot követni. Tehát erre vonatkozóan is szeretném az ön véleményét megkérdezni. Ami pedig az tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó rendelkezéseket illeti, úgy látom, hogy a tagállamok közötti viszony nem tökéletes. Tehát, hogyha én egy külföldi másik tagállamban lévő értékesítő ellen akarok jogorvoslathoz jogorvoslattal élni, tehát panaszsal élni, ez nagyon bonyolult, hiszen először az én tagállamon, tagállamomban kerül ez a panasz egy hatóság elé, azután átadja egy másik tagállamba, ahol az értékesítő található, és hát tudom, hogy ez nem működik még nagyon jól. Van egy közigazgatási együttműködésre vonatkozó rendelet, a 2004-2006-os rendeletről van szó, és úgy tűnik, hogy a belső piac még nem alakult ki a panaszok nyomonkövetésével és a fogyasztóvédelemmel kapcsolatban. Ez a három kérdés, amiben, amiben az ön véleményét szeretném megismerni. Köszönöm szépen, Rülle asszony. Kíván hozzászólni? Akkor Turn asszony, utána Styler asszony. Utána Kratzebic asszony. Köszönöm a prezentációt. Még nem olvastam el, de nagyon hasznosnak tartom eh, a fogyasztóvédelmi irányelv szempontjából is, hiszen sokban eh, sok eh, talál, sok találkozási pont van. A 13. oldalon a teljes harmonizációról ír. Én úgy tudom, hogy a fekete lista bizonyos problémákat okozott. Nem tudom, hogy tud -e erre példát adni, de én egyet biztos, hogy fel tudok hozni saját országomból már néhány éve megvan nálunk, megvannak nálunk tiltva az, az árengedményes kuponok, minden politikai párt szerint ö, olyan dolgok ezek, amelyeket a fogyasztók érdekében meg kell tiltanunk. Ö, és Dán, Dániában teljes egyetértés van ezzel kapcsolatban. De a fekete listán ez nem szerepel, tehát a fekete lista miatt nem fogjuk tudni fenntartani a tilalmat, és ez problémát fog jelenteni. Esetleg tudna más nemzetközi példát felhozni ugyanezekre a problémákra? És egyébként pedig köszönöm a munkáját. Köszönöm Turunen asszony, Styler asszony a következő hozzászóló. Thank you, Mr. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm, e, és köszönöm e, a bemutatást. Látszik, hogy milyen nagy különbségek vannak a különböző tagállamok között. Azt hiszem, hogy ha a skótoknak nem engednék meg a kuponokat, akkor e, akkor nagyon nagy felháborodás lenne. A politikusok ezt nem fogják megengedni. A a City guides kapcsolatban nálunk a nagy a probléma, és a az üzletek közötti tisztességtelen kereskedelem, illetve reklámozás része ez, hát szeretném erről szeretném kikérni a véleményét, és látjuk, hogy ez, ez egyre inkább elterjed, és ugyanakkor a, az elektronikus oldalakon, mint az eBay-en is vannak problémák. Minden esetre köszönöm a prezentációját, mert nagyon sok gondolkodni valót adott nekem. Elnök, köszönöm Styler asszony, hogyha jól emlékszem a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló vitára, akkor a hatállyal is, hatállyal kapcsolatban is kétségek voltak, hiszen nem akartuk túlságosan, hogy, hogy túlságosan nehézkesé tegyék az üzletek, vállalatok dolgát. Úgy látszik, hogy az osztrák hatóságok meg most pontosan ezt teszik. Hát ezt csak úgy mellék megjegyzésként tettem. Kratza Bild asszony a következő hozzászóló, aztán Svá Schwab úr, és utána pedig az szekértőknek adjuk vissza a szót. Köszönöm, elnök úr. Azt gondolom, hogy minnyáján tapasztaltuk a problémákat, hogy legyen Mickey Mouse feliratú póló, vagy Star Wars feliratú póló vagy egy Bamse ö, márkájú ö, terméket kell venni. Tehát a gyerekekkel állandóan ö, küzdenünk kell, hogy péntek este megvegyünk-e egy adott ö, márkás terméket. Én magam is gyakran bedöltem, vagy hát engedtem a gyerekeimnek. És ö, Filip is ö, azt hiszem, hogy fontos, amit tesz, hogy a legkiszolgáltatottabb lakossági szegmensekkel foglalkozzon. Itt a gyerekekre gondolok. Ezt szeretném megkérdezni, hogy a szakértőink hogyan veszik ezt figyelembe. Schwab úr. Szintén nagyon érdekesnek tartom ezt a tanulmányt, de még egy kérdésem volna a gyakorlati kivitelezésre, ami már is harmonizáció keretében, tehát ez az eredmény nem is lepett meg engem, de a kérdésem, amely a Nagy-Britannia és Németország, valamint Ausztria összehasonlítására vonatkozik. Tehát Németország és Ausztria nemzeti jogi keretében implementálta az európai törvényt, előírást. Ez a negatív utalás nem egészen világos számomra, talán ezt még egy kicsit kifejthetné, hogy az ön szempontjából miért hatékonyabb az nagybritániai nagy átültetés. Köszönöm. Good. Any other, um, any other... Rendben. Még valaki szeretne hozzászólni most az első kérdéskörben? Trzaskowski úr. Just one very brief question on... Egy rövid kérdésem lenne. Itt némi zavar van a kereskedők és az üzletek között, különösen ami az internetes árveréseket illeti. Mi a véleménye, hogy hogyan lehet felfogni ezt félrevezetőként a fogyasztó számára, hogyha például egy üzlet egyszerű kereskedőként próbál fellépni, aki használt termékeket árul, és azt a benyomást akarja kerteni, hogy ez rendkívül jó üzlet, és valójában nem az. Azt gondolom, hogy néha különösen az interneten az üzletek és a kereskedő, az értékesítő közötti határvonal eléggé homályos. Szeretném erről megismerni a véleményét. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök. Még mielőtt a szakértőnek visszaadom a szót, szeretnék üdvözölni Giuseppe Almontit a bizottság részéről, aki nagyon jól ismeri a szakbizottság tagjait, és mi is nagyon jól ismerjük őt az UCPD-vel kapcsolatos munkája miatt, úgyhogy ha bármilyen megjegyzése van a vita után, nagyon szívesen meghallgatjuk. És külön üdvözlöm az UMP külön delegációját Franciaországból, különböző francia politikák képviseletében, gondolom a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó politikai döntéshozók is itt vannak, úgyhogy nagyon örülünk, hogy Zsiván urat is meghallgathatjuk majd erről. Most pedig átadom a szakértőknek a szót, nem tudom, hogy ki szeretne először válaszolni. Agenhofer talán, Agenhofer professzor úr, professzor asszony, és utána a munkatársakat is meghallgatjuk. Köszönöm a kérdéseket, talán pontosítanék valamin az utolsó előtti kérdéssel kapcsolatban. Teljes harmonizáció, nem minimum, minimális harmonizációról van szó, tehát a félrevezető ö, reklamozással ellentétben. És nem azt mondtam, hogy az Egyesült Királyság átültetése jobb, mint az osztrák vagy a német, csak azt mondtam, hogy más ö, hogyha ezt lemásoljuk, és a már meglévő joganyagba átültetjük. Tehát itt másról van szó, a fogyasztók szempontjából is más, és éppen ezért a jog alkalmazása is más, de nem azt mondtam, hogy melyik megoldás jobb. Visszatérnék az első kérdésre, ami az önszabályozást illeti. Ami az EU-s átfogó szervet illeti, vannak önszabályozó testületek minden egyes tagállamban, de természetesen a tanulmányban nem lehetett minden 27 tagállambeli testületnek kiküldeni kérdőívet, úgyhogy nem tudom, hogy hány van ilyenből Máltán, Észtországban vagy Dániában. De minél fejlettebb a tisztességtelen versenyre vonatkozó jogszabály egy adott anyag, tagállamban, annál nagyobb a mozgástere az önszabályozó testületeknek is, például tehát az Egyesült Királyságban vagy Írországban az önszabályozás sokkal hatékonyabban működik, mint Németországban vagy Ausztriában, ahol a nagyon régen léteznek már ilyen joganyagok. Ik begrijp dat ik ook Nederlands kan spreken. Ja. Dank u wel. ik wil graag een... Hollandul fogok beszélni. Szeretnék valamit mondani a kettes kérdéssel kapcsolatosan, Zsuván úr kérdésére válaszolva. A kérdés a Perié történettel kapcsolatos. Hasznos-e egyáltalán az ilyen kérdéseket megválaszolni a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok irányelv kapcsán, hiszen az Európai Emberi Jogi Bizottság már foglalkozott ezzel, és adott rá választ a, az emberi jogi szerződés tízes cikke alapján megengedett a negatív kijelentések tevése bizonyos vállalatokról, és úgy gondolom, hogy ez már megadja a kereteket, és azok a szabályok, amelyek már léteznek a káros kijelentésekre vonatkozólag, ezek a szabályok nem teszik lehetővé a az összehasonlító reklámokkal kapcsolatos válaszadást, mert nem illenek ide. Azt javaslom tehát, hogy ezt a problematikát tárgyaljuk a szabad véleménynyilvánítás elve alapján. Köszönöm. Um, az első kérdésre visszatéve, a 2006-os rendeletről szólván, ja, elnézést, rossz gombot nyomtam. Igen, mert így a kamera se fogja önt mutatni. Tehát a 2004-2006-os rendelethez visszatérve, amely a a fogyasztóvédelmi szervezetekről szó. Itt arról az a helyzet, hogy az személyes jogokat nem ad az egyéni fogyasztóknak, hanem csak testületeknek, és az Európai Bizottság tanulmánya szerint ez így jól is működik, igaz, hogy vannak még késedelmek, és különösen akkor vannak problémák, amikor határokon átnyúló panaszokról van szó. Tehát itt még van javítani való. És hogyha egy irányelv átültetése nem működik megfelelőképpen. Ugye ezt már ma megemlítették korábbi témákkal kapcsolatban is, hogy ha nem működik megfelelőképpen, akkor lehet, hogy maga a jogszabály nem jó. A teljes harmonizációról szóló kérdésről szólva, és különösen az fekete listáról, illetve hogy a fekete lista nem működik megfelelőképpen, azt hiszem, hogy a fekete listának az a célja, hogy bizonyos útmutatást adjon a nemzeti hatóságoknak, illetve a nemzeti bíróságoknak arról, hogy mi tisztességtelen és milyen körülmények között. De amikor ezt alkalmazzák, sok érintett azt mondta, hogy még mindig nehéz az alkalmazása, mert az egyes melléklet alatt megemlített körülményeket is bizonyítani kell például a 28-as pont alatt. Például a gyerekekről volt itt szó, itt az áll, hogy a gyerekeknek, gyerekeket nem lehet annak kitenni, hogy egy olyan reklámot irányítunk rájuk, amely a szüleik, szüleiket győzi meg a vásárlásról, de nincs precízen meghatározó, hogy ki az a gyerek, hogy 7 éves alatt vagy 12 éves kor alatt számítjuk, és talán ezért is van, hogy nem volt megfelelően sikeres az alkalmazása ennek a rendelkezésnek. A ter- teljes harmonizáció problémáit a Dán felszólaló is megemlítette, ugyanilyen problémák vannak Franciaországban és Németországban is, és vannak már erre vonatkozó bírósági döntések is, előzetes döntések. És a bírósági döntések is mutatják, hogy a teljes harmonizáció sokkal ö, inkább meghaladja a nemzeti jogokat, mint ahogy azt a tagállamok korábban gondolták tehát a tagállamokban sokkal nagyobb feladat vár a testületekre a, abból a szempontból, hogy hogy ültetik át az irányelvet a nemzeti jogba. A City guide kapcsolatban majd kollégám fűz egy megjegyzést a vitára. van Igen, a az úgynevezett City Guide-ot kínáló vállalatok gyakorlatával másfél éve ezelőtt foglalkoztunk már. Ebben a házban is elfogadtunk ezzel kapcsolatban egy jelentést, amely azt javasolta, emlékeztetek rá, hogy más irányelvekben, például ahol az összehasonlító reklámokról, illetve az tisztességtelen gyakorlatokról szólunk. A fekete listák, ahol vannak, ahol e- egyes B2B gyakorlatokat nem megengedetté nyilvánítottunk. Ide tartozik például az olyan számlák elküldése, amelyek valójában nem számlák, mert az úgynevezett City Guides cégek, kisebb európai cégek gondolok itt, küldték ki ezeket, és nagyon jó lenne, hogyha az akkori javaslatokat megnéznék még egyszer. Köszönöm. I think the two remaining questions relate to... Azt hiszem, hogy a két felmeredő kérdés a gyermekek védelmére vonatkozik, és a fogyasztók helyzetére az eBay-n, hogy a ö, mi rendelkezéseinket hogyan lehet alkalmazni az IB-n kereskedőkre. A gyerekekkel kapcsolatban a, az egyes melléklet 28-as eleméhez térnék vissza, amely kimondja, hogy minden reklámozás, amely felkéri a gyerekeket, hogy a szüleiket próbáljanak meggyőzni egy termék megvásárlásáról, tisztességtelennek tekintendő minden körülmények között és van egy másik rendelkezés az irányelvben, amely szintén a gyermekek védelmével foglalkozik, az ötös cikk 2b bekezdése, amely kimondja, hogy ha egy fogyasztói csoport, egy konkrét fogyasztói csoportot céloznak, akkor figyelembe kell venni, hogy az adott csoport valonban speciálisnak tekintendő-e, például, hogyha fiatal fogyasztókról van szó. Tehát az irányelv támogatja azt az elképzelést, hogy vannak olyan fogyasztói csoportok, amelyek külön védelmet igényelnek. E természetesen még a bíróságnak ezt majd alkalmaznia kell. ami a használt termékek értékesítőit illeti, és általában az eBay-n értékesítőket illeti, nehéz eldönteni általában, hogy a fogyasztói státusza mikor fejeződik be egy személynek, és mikortól tekintendő üzletnek, például a tisztességtelen kereskedelemmel kapcsolatban az interjúban elhangzott, hogy az eBay-n az eladás ö, problémás, ö, miszerint ö, nehéz kideríteni, hogy egy ö, természetes személyről vagy egy üzletről van-e szó, amely eladja azt a terméket. Például egy Németországban egy power seller, üzletnek tekintendő, és azt hiszem, hogy segítség lenne, hogyha további iránymutatást kapnánk az irányelvben, a, vagy a bírósági ítéletekben arra vonatkozóan, hogy kit tekintünk természetes személynek, és kit tekinthetünk üzletnek. Még valaki, vagy a szakértők közül szeretne még valaki hozzáfűzni valamit? hogy még van időnk, de talán akkor most Avemonte úrnak adom meg a szót, hogyha szeretne reagálni a felvetett témákra. Érdekesnek tartom, hogy a felvetett kérdések a félrevezető reklámozásra szintén a központi kérdésre, tehát az UCPD alkalmazására irányultak. Nagyon érdekes anyag áll még rendelkezésünkre, amit nem sikerült egyelőre tanulmányoznunk ebben a két tanulmányban. Remélem, hogy ezt majd megteszi mindenki és így tehát az UCPD alkalmazásával és érvényesítésével kapcsolatban is fontos információkhoz juthatunk. Avemonti úrnak adom meg a szót, hiszen nagyon érdekelne, hogy megismerjük az ön véleményét ezzel kapcsolatban. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretném megköszönni a szakbizottságnak, hogy ezt a két kiváló tanulmányt elvégezte. Ezek a tanulmányok hasznos információt adnak a leggyakrabban tapasztalható tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról uh, online, és nagyon hasznosan tükrözik azt, hogy az irányelvet milyen mértékben tudják alkalmazni. Azon kívül áttekintést adnak arról is, hogy mik a nehézségek a jogszabályok érvényesítése terén a tagállamokban. Teljesen biztos vagyok abban, hogy a tanulmányok Zsüván úr számára is hasznosak lesznek, amikor majd a jelentését elkészíti abban a témában, hogy a reklám milyen hatással van a fogyasztói viselkedésre. Ugyanakkor mi is mindenképpen figyelembe fogjuk venni a tanulmányokat, a, a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelv felülvizsgálata elvégezésénél, amit jövőre fogunk elvégezni. Először a jogi, jogbizonytalanság, más, aztán pedig jogbilos, jogbizonytalanságról szeretnék beszélni, aztán pedig az ö, alkalmazásról. Az irányelv teljes mértékben harmonizálja a tagállamok ö, ö, végrehajtási intézkedéseit, anélkül, hogy a érvényesítési rendszereket összekeverni, hiszen a, az tagállamok jogi hagyományai nagyon nagyban különböznek egymástól. Németországban például teljes mértékben magán érvényesítési rendszer van, ez a, kis, ez a kevesebb, kevésbé tapasztalható rendszer. Más országokban viszont a dominánsan nyilvános érvényesítő rendszerek működnek. Az érvényesítéssel kapcsolatos tavalyi közleményünkben is szóltunk arról, hogy a fogyasztóvédelmi törvény hatékony érvényesítése akkor sikerül, hogyha a magán és a közérvényesítési mechanizmusokat jól kombináljuk, de ugyanakkor biztosítjuk, hogy a a, a hivatalos állami érvényesítő mechanizmusok domináljanak. És az olyan országok, ahol időben átültették az irányelvet, például Írország és Olaszország tapasztalatai nagyon fontosak, és ott a az, az érvényesítési közhatóságok kiváló e- eredményeket értek el ezen a területen, különösen a szankciók és a büntetések területén. A jogbizonytalanság szempontjából ugye ez egy kereszt, keret irányelv, egy horizontális jogszabály, amely időnként absztrakt koncepciókat tartalmaz, ahogy ezt ön is megemlítette, például a szakmai gondosságot, amelyhez útmutatás is szükséges. Mi hiszünk abban, hogy a mi intézkedéseink ezen a területen már is fejlesztik a jogbiztosságot, az alkalmazás terén. Például tavaly megjelentettünk egy útmutató dokumentumot, és ez egy olyan élő dokumentum, amelyet a bizottság folyamatosan frissíteni fog majd. De utalnék a jogalapra is, amelyet novemberre szeretnénk, ez év novemberére szeretnénk megállapítani, és ez tartalmazni fogja azt a, az nemzeti jog és a nemzeti esetjog összehasonlító jellegű leírását is. Ahogy az idő múlik, egyre több ügy kerül majd az Európai Bíróság elé, és az Európai Bíróság már eddig is igen szorgalmasan kezelte az ilyen ügyeket. Lesz több nemzeti szintű döntés is, és ezek is erősíteni fogják majd a, a, a jogi oldalát mindennek. Sokkal sokkal nagyobb konszenzus lesz majd arról, hogy hogy kell ezeket értelmezni, és nagyon, de meg egyelőre azt lehet mondani, hogy nagyon kevés tagállam ültette át teljes mértékben az irányelvet, nagyon sok tagállamban késedelmek tapasztalható. A határokon átnyúló érvényesítésről azt tudom mondani, hogy van egy olyan mechanizmus, amely a fogyasztóvédelmi jogszabályok érvényesítésére vonatkozik. Ez meghatározza azokat az eszközöket, amelyek a határokon átnyúló jogsértési, jogsértési eseteket tudják kezelni. Ez itt a fogyasztók kollektív érdekén, érdekének védelméről vonatkozik, tehát itt sem az egyes fogyasztó védelme a, a cél. Hogyha a fogyasztó kollektív érdekét megsérti egy tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat, méghozzá határokon átnyúló módon egy más tagállamban, akkor ez arról rendelkezik, hogy mit tudunk tenni hogyha a fogyasztók erről beszélnek, és hogyha a tevékenység a saját a fogyasztó saját tagállamában ö, súlyosan étókat, akkor a tagállam hatóságai értesíthetik a másik tagállam hatóságait, tehát annak a tagállamnak a hatóságait, ahol a kereskedő működik, és akkor a származási ország, a kereskedő származási ország hatóságai meg kell, hogy vizsgálják ezt a kereskedelmi tevékenységet. És hogyha a tevékenység tisztességtelen, akkor meg kell azt szüntetni ők. Tehát ez még egyszer mondom, a fogyasztók kollektív érdekére vonatkozik. Köszönöm szépen. Good. Well, thank you very much indeed. Köszönöm szépen mindkét, mind a szakértőknek, mind Avemonte úrnak és a többieknek is a megjegyzéseiket. Most akkor a jelentéstevőnek adom vissza a szót, talán ő is szeretné a következtetéseket levonni, és még utána további kérdésekre is lesz időnk. A jelentésekkel kapcsolatban sok a munka, úgyhogy talán még majd később a kérdésekre is visszatérhetünk, de azt hiszem, hogy Zsüván úr következtetéseket szeretne levonni, és az ütemtervet is elmondani a jelentéssel kapcsolatban. Köszönöm, elnök úr! Nos, a mai ülés és az előző ülés után, a szakbizottsági ülés után a következő következtetéseket tudom levonni. Elsősorban, ami a reklámozás és a fogyasztók közötti viszonyt illeti, két hibát kell elkerülni. Az egyik az, hogy a reklám mozást valamilyen ördögkép próbáljunk feltüttetni, túlságosan sarkítva. A második hiba, amit kerül, el kell kerülni, az pedig, hogy túlságosan naívan álljunk a kérdéshez. A reklámokra szükség van. Ez a gazdaságot olajozza, és a fogyasztók választása szempontjából is fontos, hiszen a fogyasztóknak szabadságjogokat ad, azzal a feltétellel, hogyha tisztességes a reklámozás és átlátható. Mindezt tudva egy saját kezdeményezésű jelentésben, amiről már Buzoly úr is beszélt, az idő, és különösen a hely tekintetében, tehát a szószám tekintetében nagyon korlátozva vagyunk. Tehát a reklámok hatása a fogyasztói viselkedésre három-négy oldalban, oldalban, hogyha össze kell ezt foglalni, az biztos, hogy választásokra kényszerülünk, és a következő lehetne ezen választás. Először is, ahogy azt többször már elmondták, egyrészt a legkiszolgáltatottabb személyek védelmére kell kielezni ezt a jelentést, tehát ezen területen a jogszabályokat kell megvizsgálni a legkiszolgáltatottabb személyek védelme tekintetében. Erre külön oda kell figyelnünk. Másodszorban, és ez rendkívül fontos szerintem, nagyon gyorsan változnak a módszerek és a kommunikációs eszközök és a reklámozás maga is ki hitte volna ezt pár évvel ezelőtt, hogy az, hogy valaki a személyes e-mailjeit elolvassa, mert ez most így történik, ez lehetővé teszi azt, hogy számomra egy személyesen célzott, az én viselkedésemnek megfelelő reklámot kapok, hiszen bizonyos vállalatok elolvassák az önök személyes e-mailjeinek a tartalmát, és ennek megfelelően küldenek önöknek reklámokat. A különböző social networking honlapok olyan reklámokat tesznek lehetővé, amelyek eh, igencsak eh, ellentmondásosnak minősíthetőek. Tehát azt gondolom, hogy a reklámozás, eh, internetes reklámozás lehet a második nagy elem ebben a jelentésben, harmadsorban pedig hát a pedagógia az nagyon fontos. És kiderült, hogy minél intelligensebb, minél ö, csalafintább a reklámozás minél intrúzívabb, de diszkrét módon intrúzív, annál inkább tájékoztatni kell, és fel kell világosítani a polgárt, az állampolgárt, és egyre több tájékoztatást kell neki adni erről. Tehát a harmadik fejezet az általában a pedagógiai megközelítésről kell, hogy szóljon, és ahogy azt a szakbizottság, a bizottság is elmondta, mindezt az tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó irányelv értékelése alapján kell elvégezni, ebből a megfelelő tanulságokat le kell vonni, ezt meg is tesszük majd, részint a szakértőink munkájának köszönhetően. Tehát ami az ütemezést illeti, a bemutatást, a jelentés bemutatását a szakbizottságban szeptember 13-ára tervezzük, hogyha ezzel egyetértenek. A módosítók benyújtásának határideje október eleje lesz. Én október 5-ét kaptam meg dátumként. És az IMKO-ban a szavazást október végére tervezhetjük, 26-án vagy 27-én, nem tudom, hogy elnök úrnak is ugyanezen időpontjai vannak-e ez szerintem teljesen megfelel annak, hogy a egyes vélemények kialakuljanak addigra. Köszönöm. Thank you very much indeed. And, uh... Köszönöm szépen, örömmel várjuk ezt a jelentést, és a, az ütemterv biztosítja, hogy elegendő időnk lesz arra, hogy minden fontos aspektusát megtekintsük ennek a jelentésnek addig pedig úgy gondolom, hogy a tanulmányok igen nagy gaz, anyaggazdaságot biztosítanak minket, és ez is segít majd abban, hogy a többek között abban, hogy a fogyasztóvédelmi irányelvetnek bizonyos aspektusait is átgondoljuk. Hasznos volt Avemonti úr figyelmeztetése is arról, hogy a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatról szóló irányelvet jövőre felülvizsgálja a bizottság, és valószínű, hogy mi is nagyon szeretnénk ennek a, ebben a felülvizsgálatban részt venni. És ezek a dokumentumok azt a folyamatot is segítik majd. Köszönöm még egyszer a szakértők részvételét és hozzájárulását ehhez a vitához. Remélem, hogy lehetőségünk lesz majd őket máskor is meghívni a, és megkérni őket, hogy a fogyasztóvédelmi jogszabályon végzett munkánkat támogassák valószínűleg jövő hónapban. Ezt az ülést most bezárom. A az ülés délután három órakor fog folytatódni, de már nem ebben a teremben. A délutáni ülés a 3E2 teremben fog folyni, úgyhogy mindenki szedje össze az összes papírját. Délután két napirendi fontot fogunk tárgyalni, az egyik az európai szabványosítás kérdése, aztán 3.1.4-kor Pansieri úr a, a stokholmi program végrehajtásáról szóló cselekvési tervről fog beszélni, polgárjogi, kereskedelmi jog és családjogi aspektusairól ennek. Köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!